please can we adopt the agenda? Kedves kollégák, a napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük, webstreamen követhető, mint mindig az ülésünk, az e-meeting igen, elérhető az hírlevél, azt hiszem, ezt mondanom sem kell, emlékeztetném önöket arra, hogy május 30-án lesz egy rendkívüli bizottsági ülésünk 3-tól 6 óra 30-ig. Please can you get that in your diary? Um, There is a feedback note on the meeting of the jury working group on intellectual property. A júri munkacsoport szellemi tulajdonjoga foglalkozó munkacsoport üléséről van egy háttéranyag. Korina Kretu és Elizabeta Bielkowska biztosok a, a, elfogadták a közbeszerzési e, iránymutatást itt a terem hátuljában minden hivatalos nyelven elérhető, hogyha valakinek hiányzik pár ilyen, akkor a titkársághoz forduljon. Az előző ülések jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük majd, hogyha az ülés végéig senki nem emel kifogást ezzel ellen. Most pedig a virtuális fizetőeszközök témája következik. Urike Trebezius az előadója, Urike meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném minden résztvevőnek megköszönni a kiváló és konstruktív együttműködést. Minden frakció intelligens és hasznos módosításokat nyújtott be. Nagyon tárgyilagosan és kompromisszum készen álltak hozzá a kollégák a munkához. Köszönöm még egyszer mindenkinek ezt a hozzáállást. Nagyon sokan támogatják az általa megfogalmazott véleményt. Európának szüksége van az innovációkra, és szeretnénk azt, hogyha az innovatív személyek itt maradnának Európában, és itt tennék lehetővé azt, hogy újabb és újabb termékeket fejleszünk ki, és tegyünk piacra bocsáthatóvá. Ami a virtuális fizetőeszközöket illeti, egyelőre még nem világos, hogy mely technológiák és módszerek válnak elterjedté a jövőben, ezért szeretnénk a szabályozást némileg korlátok közé szorítani, vagy elkerülni ott, ahol lehet, azért, hogy megfelelő mozgásteret biztosítsunk ezen fizetőeszközök további fejlődéséhez. Persze tudom azt, hogy vannak aggályok, félelmek, a az átutalások a virtuális fizetőeszközök esetében a technológiától függnek, részben nagyon nehezen követhetők nyomon, és ezért visszaélhetnek ezekkel a fizetőeszközökkel a terrorizmus és a bűnözés céljaiból. Ami azonban a készpénzt illetén és az ALDE az irányú módosítását elfogadtuk, ugyanez a helyzet, és szeretnénk megtartani ezt a szabadságot, mert ez a privát szféra védelmét is biztosítja. Kettes és ötös módosításokat összefogtuk, remélem blogban szavazhatunk ezekről. Ez idáig semmi sem utal arra, hogy ezek az aggályok tényleg a valóságban is kézzelfoghatóvá válnak, azonban folyamatosan nyomon kell követnünk a fejlődést, ezért az SZND módosítását elfogadtuk, mi szerint a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy hozzon létre egy task force-ot, illetőleg bővítse ki a már meglévő task force-ot. A terrorizmus és pénzmosás területén egy lépéssel tovább mentünk, támogatjuk a néppárt javaslatát, és felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy ott, ahol egyfajta meccéspont jön létre a virtuális és a hagyományos fizetőeszközök között, ott a nemzetközi normáknak megfelelően váljon tevékeny a bizottság. Az eszentély javasolta azt is, hogy szükség esetén a pénzváltási platformok területén történjenek meg a szükséges lépések, ezt elfogadtuk. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad azonban korlátozni az innovátorok kreativitását, a felhasználóknak lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a különböző megközelítések közül választhassanak szabadon. Javasoltam, hogy az átláthatóságra vonatkozó módosítókat fogadjuk el, de végeredményben a fogyasztókra kell hagyni azt a döntést, hogy milyen termékeket kívánnak használni. Szerintem eh, rábízhatjuk a felelős polgárokra ezt a döntést. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt, hogy a bizonytalanságokat és a kockázatokat a lehető szélesebb körül fel kell számolni. Örülök annak, hogy a néppárt ezt a megközelítést támogatja. Két lényegében jó módosításról is szólnék még. A 39-es a zöldektől és a 8 a néppártól, 8-as a néppártól. Ezeket nem vettem be a szövegbe, és mínuszt tettem melléjük a szavazó listán, mégpedig azért, mert a technológiai semlegesség mellett szeretnék síkra szállni. Az ALDE is támogatta ezt a megközelítésemet, és továbbra is ehhez ragaszkodnék. A DLT technológia egy nagyon érdekes technológia, ugyanakkor azonban a tárolás és az információk összeegyeztetése területén itt kérdések merülnek fel, ezért úgy tűnik, hogy a pénzforgalomban a tömeges felhasználás ennek a technológiának nem adott, lehet, hogy olyan technológiák fognak elterjedni a jövőben, amelyek kevésbé igényesek a technológia szempontjából. Mégis támogatni szeretném a DLT-t, és hogy ezt a támogatásomat világos eltegyem, az SND 9-es módosítását támogatni fogom a szavazás során, ugyanis ez kiemeli a DLT technológia továbbfejlesztésének fontosságát függetlenül a virtuális fizetőeszközöktől. Emellett a hatos kompromisszumban azért szállunk síkra, hogy az összes szereplőt vonjuk be ezen technológiák jövőbeni fejlesztéséről szóló vitákban. A DLT érdekes lehet például a nemzetközi pénzforgalomban a clearingházak területén, vagy pedig az értékpapírok és az ingatlanok kapcsán is. Zárásképpen szeretném még egyszer megköszönni minden résztvevőnek a kiváló együttműködést, és reménykedem abban, hogy a holnapi szavazás alkalmával majd közös sikerként ünnepelhetjük e szöveg elfogadását. Szeretném Önöket megkérni arra, hogy a különböző frakciókban tegyenek érte, hogy a mi véleményünk is kerüljön be a jelentésbe. Köszönöm. Köszönjük. Gálpelc Cildikó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő Trebeziusz asszonynak a munkáját. Kiváló koordinációs tevékenységet végzett, és azt tudom mondani, hogy a kompromisszumoknak a megalkotása során teljes mértékben követte a frakciók kéréseit, és összességében egy rendkívül kiegyensúlyozott jelentésről beszélhetünk amely az objektivitás talaján van és eh, mutatja a kockázatokat is. Eh, ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni mert imco szakbizottságként elsődleges feladatunk az hogy eh, felhvjuk az állampolgároknak a figyelmét az új technológia eszközeire lehetőségeire ugyanakkor a veszélyeket sem hallgassuk el ez a technológia mindannyian tudjuk hogy lehetőséget biztost eh, bármilyen tranzakciónak decentralizált gyors megbzható és viszonylag biztonságos rögztésére is a tranzakciók történetével együtt is eh, ugyanakkor fontos az is hogy tudjuk hogy milyen biztonság van a rendszer mögött meggyőződésem egyébként hogy a virtuális fizetőeszközökben és a megosztott könyvelési technológiákban rejlő legnagyobb előny a fizetések terén és a tranzakciós költségeknek a csökkentésében és a könnyű használatban van. azért fontos hogy megjegyezzük újra és újra hogy bár célunk volt hogy a határon átnyúló tranzakcióknak a transferköltségeit csökkentsük de ez még mindig egy 7 os Eh, érték körül mozog ami rendkvül magas és eh, mindenféleképpen lépéseket kell tennünk annak érdekében hogy eh, pontosan versenyképességi szempontból hogy ezek a tranzakciós költségek kisebbek legyenek mert lám itt van egy virtuális fizetőeszköz ahol a virtuális fizetőeszköz rögtön versenyképesebb lesz. ugyanakkor látni kell a kockázatokat is és helyes hogy ebben egyetértettünk itt szó lehet akár bűncselekmények elkövetésére is ez az eszköz alkalmas lehet ezért is fontos a szabályozás de akár a pénzmosás és a terrorizmus is szóba került ezért fontos hogy közösen együtt gondolkozva megfelelő szabályozott nem korlátozott keretet alaktsunk ki e, nem egy merev szabályozást ami nyitott a jövőre mint ahogy trebesius asszony is mondta itt van ez a dlt megosztott könyvelési e, technológia amit számos e, rendszerszintű területen lehet majd használni nem tudjuk még a használatának a helyeit nem szabad lekorlátozni ezt ugyanakkor megfelelő szabályozásnak kell lennie e tekintetben Fontos, hogy ez arányosságon alapuljon, és ne gyenge szabályozás legyen megfelelő keretek között. A megalkotott kompromisszum a benyújtott módostókat megfelelően foglalja a rendszerbe jól határozza meg azokat az üzeneteket amit fontosnak tartottunk megfogalmazni tükrözi a néppártnak az álláspontját is ezért ezt a jelentést mi mindenféleképpen támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nicola Grazie Presidente, permettetemi la relatrice per il lavoro svolto. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is az elvégzett kiváló munkát. És szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, illetve a segítőknek is. Ez egy igen jó anyag, és remélhetőleg a kompromisszumos módosítókban is egyet tudunk megérteni. Igen, kényes volt ez az ügy, de sikerült nagyon jó eredményt elérni. És vannak kockázatos elemek is, sikerült a jelentésen belül egyensúlyt elérni, ezért mi támogatjuk a kompromisszumos módosítókat. Azt gondolom, hogy valamennyi véleményünk, hozzászólásunk megjelent a kompromisszumokban, ezért ezzel elégedettek vagyunk. Két dolog között kellett megtalálni az egyensúlyt. A fontos új technológiák bevezetése, az új lehetőségek, új eredmények között, nem csak a virtuális valuták terén, hanem azért is, mert kötelességünk az, hogy az Ekon szakbizottságnak is kifejezzük azt az álláspontunkat, hogy meg kell védeni a fogyasztókat. Ők használhatják ezeket a valutákat, de garanciákra van szükség azért, hogy tudhassák azt, hogy nem lesz, nem fogják ellopni tőlük a pénzüket bevezettünk eh, néhány olyan módosítást, eh, amelyet mi fontosnak tartunk. Ezekre szeretném felhívni az önök figyelmét. Először is, hogy eh, egy európai stratégiára van szükségünk. Egy egységes európai megközelítés, amely horizontális módon lefedi a teljes témát, olyan útmutatásokat tartalmazhat, amelyek biztosítják a fogyasztók számára az egyértelmű tájékoztatást. Ez bekerült a kompromisszumos módosítókba, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. A második, hogy egy munkacsoportot kell létrehozni, vagy integrálni más munkacsoportokat. Ők tudják ellenőrizni azt, hogy milyen innovációk jelennek meg a virtuális technológiákban, különösen a blockchain technológiában és így lehet a lehető legjobban kihasználni ezeknek a technológiáknak az előnyeit nem csak a pénzügyi területeken, hanem máshol is, például a jogi területen. És természetesen vannak olyan kockázatok is, amelyeket az előadónak köszönhetően sikerült kiemelni, és ahogy a néppárti kolléga is elmondta, ezek a virtuális pénzeszközök meg kell, hogy feleljenek a nemzetközi vonatkozó szabványoknak. A bizottságnak ki kell szélesítenie a pénzmosás elleni küzdelmet, és azt hiszem nagyon fontos, hogy a kompromisszumokon keresztül ezt is sikerült beleillesztenünk a szövegbe. Ahogy korábban is elhangzott, nem szabad megfojtanunk az innovációt, az új technológiák területén sem, és nem szabad az útjába állnunk a fontos előrelépéseknek a pénzügyi területen sem. Azonban gondosan elemeznünk kell a helyzetet, és jó európai szabályozásra van szükségünk, hogy a belső piac megfelelően működhessen a fogyasztók számára. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg, amelyről holnap szavazni fogunk, a kompromisszumos módosítókkal együtt nagyon jó lesz, hasznos anyagot szolgáltat az ECOM bizottságnak is ebben a fontos témában. Köszönöm. Tony G. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a virtuális pénzeszközök igen jó példái az innovációnak mindent fel tudnak gyorsítani. Hogyha valaki bankon keresztül fizet, akkor napokig kell várnia, közben pedig a bank kezeli a pénzt. A virtuális valutákkal ez azonnal megtörténik, és ez nagyon jó előnyöket hozhat Európa polgárainak. Meg kell ugyanakkor tanítani őket arra, hogy hogyan használják ezt a rendszert. Azt hiszem, hogy a politikusok többségének sincsen otthon bitcoinja, olyasmiről próbálunk itt törvényeket hozni, amelyeket mi magunk sem ismerünk. Tehát azt javasolnám, hogy mindenki vegyen néhány bitcoint, és tanulja meg, hogy hogy működik a rendszer, ugyanis ez egy forradalmi újítás, egy hatalmas előrelépés és lehetőség. A legnagyobb kockázat az, hogyha konzervatívan állunk hozzá, és tönkretesszük ezt a kutatást. Az Egyesült Királyság nagyon proaktívan állt ehhez hozzá, és pénzt is fektettek abba, hogy tovább fejleszik ezt a technológiát. A blockchain technológia előbbre mozdítja a világot, mégpedig nagyon nagy ütemben. Ez egy tökéletes technológia, én nagyon szeretem, és azt javasolnám mindenkinek, hogy viszonyuljon hozzá pozitívan. Pozitív szavazásra van szükségünk, és sajnos, amikor azt mondjuk, hogy ez segíti a bűnözők tevékenységét, vagy kockázatot jelent a fogyasztók számára, nos, erre semmilyen bizonyíték nincs. És jelenleg még annyira kicsi ez a technológia, hogy nem szabad beleavatkozni. Hagyjuk, hogy kifejlődjön, és amint elég nagyra nő, és látjuk, hogy működik, akkor beszélhetünk arról, hogy hogyan szabályozzuk. Úgy gondolom, hogy nagyon korai még erről jogszabályokat alkotni, és úgy gondolom, hogy a parlamentet jobban aggasztják a tökéletesen követhető virtuális tranzakciók. A készpénz az, amit nem lehet nyomon követni. Azt gondolom, hogy nekünk sokkal jobb lenne, hogyha nem alkotnánk véleményt erről a témáról. Köszönöm. Mr. Albrecht. Albrecht képviselő. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni a béli álláspontunkat, hogy a kompromisszumos módosítók a helyes irányba mutatnak, különösen azok, amelyek az átláthatóságot, illetve a fogyasztók tudatosságát emelik ki. Szeretném hangsúlyozni, hogy jó lenne hivatkozni arra is, hogy az adatvédelmet biztosítani kell, de mi el tudjuk fogadni a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. Urika, ehhez szeretném meg hozzászólni? Äh, köszönöm ismét a szót, és köszönöm minden előadónak és mindennek, aki segített nekünk ebben a munkában, melynek során elkészítettük a jelentést. Igen, összetett téma ez, és azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi oldalt is figyelembe kell venni a bűnözés mellett, és nem szabad belecsúszni abba, hogy jogszabályokat alkossunk. Azt gondolom, hogy a jelentés jól összefoglalja mindezeket a célokat. Köszönöm a kiváló együttműködést mindenkinek. Rendben, most helyet fogunk cserélni, ugyanis Dante kolléga fog elnökölni helyettem. So the next discussion... A következő eh, napirendi pont eh, egy eszmecsere egy olyan témában, amelynek én vagyok eh, az előadója. Én most azért cserélek helyet, hogy jobban tudjak koncentrálni a témára. A minute. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori, eh, siamo al eh, punto 6. Kiváló, akkor a következő napi rendi ponttal folytatjuk, ami pedig egy nagyon fontos eh, téma, aminek eh, Vicky Ford az eh, előadója, a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése. Tudjuk, hogy ez mennyire kényes kérdés, mondja Fordasszony, rengeteg kérdés, aggodalom érkezett a parlamenten kívülről. Köszönöm mindenkinek, aki most figyelme követi ezt a napi rendi pontot. A saját hazámban case going on. Most folyik egy bírósági tárgyalás az Egyesült Királyságban. 30 különböző lőfegyvert amelyeket elméletben eh, mentesítettek, eh, hogy csak eh, vaktöltényt lehessen kilőni velük, de újra lehet aktiválni ezeket, és aztán áthozni a csatornán kontinentális Európába, ahol a terroristák kezében nagyon könnyű lett volna Londonban is ezzel egy könnyű lett volna egy Londonban is egy Párizsihoz hasonló merényletet elkövetni ezzel. Ezért kell az egyértelmű kiskapukat betömni, hiszen a deaktivált, csak vak történt kilövő lőfegyverek szabályozása úgy tűnik, hogy messze nem tökéletes. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több képviselő benyújtsa módosító indítványokat, hogy lássuk a követ különböző javaslatokat Európa különböző részéből, tényleg együtt olyan kompromisszumokat dolgozzunk ki, amely segítségével egy jó szögedet fogunk el. Itt a vaktöltényt kilövő lőfegyverekkel kapcsolatban én azt javaslom, hogyha egy olyan lőfegyverről van szó, amelyet átalakítottak, hogy csak vaktöltényt tudjon kilőni, attól még ugyanúgy lőfegyverként <clears throat> kell kezelni az eredeti kategóriához hasonló módon. Én azt javaslom, hogy hagyjuk az eredeti kategóriában, ne változtassunk ezen. A deaktivált fegyverekkel kapcsolatban csak akkor lehet deaktiváltnak mondani egy lőfegyvert, hogyha ez nem visszafordítható, tehát hogyha semmiképpen sem lehet újra éles lőszert elsütni vele. Április 8-án lépett életbe egy új szabályozás, de nagyon komoly technikai nehézségek vannak a hatástalanított fegyverekkel kapcsolatban, amely sokak számára jogtisztelő ember számára nehézséget okoz. Akik szeretnének, bet, szeretnék betartani a jogszabályokat, de ezt nem mindig tudják. Éppen ezért a végrehajtási rendelethez is módosító indítványokat nyújtottunk be, például azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtölteni ezeket a fegyvereket. A az olyan lőfegyverek esetében, amelyek kifejezetten figyelemfelkeltés célját szolgálják, e, őket ne, ezeket ne kezeljük lőfegyverként, ugyanúgy egyébként a replikákat, tehát a fegyvernek látszó tárgyakat sem kezelhetjük, kezelhetjük lőfegyverként, pisztolyként mondjuk egy hogyha lőfegyverként használható, akkor lőfegyver, hogyha csak riasztó pisztoly, vagy csak egy lőfegyvert utánzó pisztoly, akkor az nem minősíthet. Szerintem nem kell jogilag kötelezővé tenni, hogy minden egyes darabjára megfelelő jelzést tegyünk. Találkozom ma ebédben, ebéd szünet során szakértőkkel. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol még bőven van nekünk is mit tennünk. Az adatvédelem kérdései is felmerülnek az adatmegosztás kapcsán. Az Europol szakértővel fogok ma erről beszélni. A kis független kereskedőknek nem feltétlenül kell a nemzeti adatbázishoz mindenképpen kapcsolódniuk. Tudom, hogy a francia szervek számára mennyire fontos ez, hogy meg lehessen osztani ezeket az adatokat. A tárolással kapcsolatban a legtöbb tagámnak már igen szigorú szabályaik vannak, Szeretnénk minimális harmonizációt etérem, tényleg minimálisat, de legtöbben ezt támogatják. Az orvosi tesztekkel kapcsolatban azt javaslom, hogy az pontos formátuma az orvosi vizsgálatoknak, ezt bízzuk az egyes országokra, de minden országban vagy tagállamban legyen egy működő rendszer, amely lehet periódikus vagy folytonos. Az online kereskedelem megengedhető, tehát úgy, az online kereskedelmet úgy kell érteni, hogy online hirdetik, de a végső átadás átvétel mindenképpen személyesen történik a lőszer kereskedelmével kapcsolatban nagyon szigorú szabályokat szeretnék látni. Vannak persze különleges esetek, amikor is a tagállamoknak nemzeti védelmi szempontból, történelmi jogból vagy oktatási jogból kivételt nyújthatnak Éppen ezért azt javasoltam, hogy ezt a hatos cikk szerinti mentességet tegyük be a szövegbe, hogy a tagállamok ezt megtehessék, de nagyon szigorúan olyan helyzetekre korlátozható, amikor ez a közbiztonságot nem sérti, nem veszélyezteti. Szükíteni kell azon kivételek sorát is, amelyek esetében ilyen kivételt adhatnak, például múzeum, archívum, és így tovább. A lőfegyverek kategóriáival kapcsolatban ez az A7-es, híres A7-es kérdés. A félautomata civil fegyverek, lőfegyverek 8-as kategóriába való átsorolása nagyon sok problémát vetne fel, jogi és technikai problémát egy jogilag nem volt működőképes ez például Németországban, ezért azt javasoltam, hogy az A7-es kategóriát alakítsuk át a félautomatáról automatára átalakított fegyverekre szorítkozva. Persze kíváncsiak márom az alternatív megoldási javaslatokat is a kollégáktól ez ügyben. Ez egyértelműen aggasztó kérdés Éppen ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az A kategóriába tartozó ö, fegyverek megfelelően sorolódnak be amely lehetővé teszi azt, hogy működőképes legyen a rendszer. A módosítással és átalakítással kapcsolatban egy módosítót nyújtottam be annak érdekében, hogy csak a kereskedők végezhessenek átalakításokat. Az Európai Bizottság javasolta ezt. Némi aggodalmat váltott ki a nem jelentős átalakítás kérdésében, például az újra töltő mechanizmus tekintetében. Az antik fegyvereket nem kellene például a modern jelzéssel ellátni, tehát ezt is világosá tettem a gyűjtők aggodalmára reagálva. Tisztázni kell és érdemes azt is, hogy a lőfegyver átalakítása és módosítása pontosan mire terjedhet ki. Természetesen nyitott vagyok további javaslatokra, Azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határidejét hosszabbítsuk meg jövő csütörtökre, mert a módosítók új elektronikus rendszere nem működött tökéletesen. Tehát szerda dél helyett legyen csütörtök a titkárságnak is meg kell ezt vizsgálni, szerintem ez működőképes. Éppen ezért fontos, már csak azért is, mert fontosnak tartom, hogy sok jó módosítóindítvány indítvány érkezzen ezen fontos ügyben. Nem akarom elsietni ezt az ügyet. Nagyon sok érintett szakértővel találkoztam a tagállamok részéről, és tudom, hogy a, a tanácsban is technikai üléseknek és munkacsoportüléseknek se szer is eszem. Annyit szerettem volna röviden bevezetésképpen elmondani. Köszönöm. E, Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Most pedig az árnyék jelentéstevő következnek, Koraca Bélt asszony. Köszönöm szépen, nagyon üdvözlöm a jelentést, Viki, és nagyra értékelem az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm egyébként a szakértőknek is, akik segítették a munkánkat a technikai kérdések kapcsán. Nagyon fontos, hogy jól értsük ezeket, hiszen így tudunk csak biztonságot teremteni a polgárok számára, és így tudjuk csak elkerülni azt, hogy ne nehezedjenek szükségtelen bürokratikus terhek a polgárokra. Támogatom a jelentést, ami a lőfegyvereket illeti, Egyetértek azzal, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata aránytalan volt a különböző kategóriákra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy meg kell maradnunk az eredeti szövegnél. Egyetértek azzal is, hogy a, ugyanabban a kategóriában maradjanak azok a fegyverek, amelyekről már szó esett. Úgy gondolom ugyanis, hogy a kategóriák átalakításával nem tudunk hozzáadott értéket elérni, ami az alkotóelemeket életében nagyon fontos a nyomon követhetőség biztosítása, fontos, hogy legyen egy közös, harmonizált, kötelező rendszer az Európai Unióban ezek vonatkozására, de szerintem nem kellene megjelölni az összes részt, az összes alkotóelemet, amennyire lehet, az meglévő ENSZ jegyzőkönyvet kellene a gyakorlatba átültetni. De egyetértek az alapvető alkotóelemek megjelölése kapcsán. Akkor, amikor az végrehajtható és összeegyeztethető a pragmatikus megközelítéssel, a 25-ös módosításban szereplő alkotóelemek esetében nem értek szükségszerűen egyet, mert a szakértők nem gondolják úgy, hogy ezek kulcsfontosságú alkotóelemek, de alapvetően egyetértek azzal az elgondolással, illetve a néppárt egyetért azzal az elgondolással, hogy az alapvető alkotóelemeket kell megjelölni, a többit nem, tehát nem kell az összeset megjelölni. Nagyon fontos továbbra is az orvosi vizsgák végrehajtása, fontos biztosítani azt, hogy azok, akik fizikailag vagy mentálisan nem alkalmasak arra, hogy fegyvert birtokoljanak, azok ne is jussanak fegyverhez. Másrésztről látni kell, hogy a tagállamokban már léteznek nagyon különböző rendszerek, vannak tagállamok, ahol jól működnek ezek a rendszerek, például ott, ahol az orvosokra hárul a jelentéstétel felelőssége abban az esetben, hogyha a páciens nem alkalmas arra, hogy fegyvert birtokoljon. Ahogyan a módosítóban menne el, nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy a tagállami ellenőrzések rendszere megfelelő legyen. Ami a az időbeli korlátokat életi az engedélyek esetében az öt évre való csökkentésről ejtenék szót. Svédországban például körülbelül 700 ezer ember birtokol legálisan fegyvert, és körülbelül 2 millió fegyverről tudunk. Ebben az esetben ez hatalmas bürokratikus terheket jelentene. A hatóságok mindeközben már most is amiatt panaszkodnak, hogy nagyon hosszas az eljárás, és el vannak maradva az ügyek elbírálásával. Úgyhogy ez szerintem nem, ad, nem teremtene hozzáadott értéket, hogyha a biztonságot és az illegalitás elleni küzdelmet tartjuk szem előtt fő célként. Egy ilyen rendelkezés csak további költségeket és bürokratikus terheket szülne, tehát az engedély esetében nemet mondanék az időbeli korlátra. Nagyon örülök annak, hogy a biztonságos tárolás koncepciója bekerült a szövegbe. Ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy azon polgárok esetében, akik sportolási célzattal vagy egyéb más legális indokkal fegyvert tartanak, azok esetében ne féljenek hozzá gyermekek a fegyverhez, vagy olyan személyek, akik illegálisan akarnák azt használni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó előrelépés. Nagyon fontosnak tartom a Továbbá az, ellen, a súlyok, az ellensúlyok rendszerét szerintem a távértékesítést mindenképpen meg kell tartani, de nagyon szigorú ellenőrzést kell ehhez kapcsolni. Mint a az árusító, mint a vevő esetében nagyon szigorú ellenőrzésekre lenne szükség, bár olyan területeken, mint Lapföld például, szerintem nagyon nehéz megvalósítani ezeket az ellenőrzéseket, talán csak az utolsó lépés az utolsó szakaszban lehet ezt megvalósítani, de szerintem nem kellene ezt a távértékesítést alapvetően betiltani. Egy másik nagyon fontos pont a jelentésben az információk megosztása természetesen. Több együttműködésre lenne szükség. Ez is egyik célkitűzése a szabályozás módosításának, felülvizsgálatának. Interoperabilitásra van szükség a különböző tagállami rendszerek között annak érdekében, hogy világos különbséget tudjunk tenni a legálisan és illegálisan tartott fegyverek között. Zárásképpen pedig eh, nagyon várom az együttműködést a továbbiakban is, önnel és a többi jelentéstevővel. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megfelelő egyensúlyt biztosítanunk a szövegben. Fogok majd módosítókat benyújtani, de örülök annak, hogy sikerült a szöveg által a bizottsági javaslatban bizonyos dolgokat tisztázni, mert szerintem a bizottsági javaslatban a néppárti szemszögből legalábbis néhány dolog nem volt világos. Köszönöm szépen. Eh, Köszönjük. Az SNT nevében eh, Kofardi úr következik. Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm Vikinek is a mostanáig elvégzett munkát. Még nagyon sok munka vár ránk, és igen, nehéz munkánk is lesz. Van egy valóban nagyon összetett javaslatunk, de ezen kívül olyan helyzettel kell megbírkoznunk, ahol nagyon eltérő a helyzet egyik tagállamról a másikra. Az érvényben lévő szabályok nagyon különböznek egymástól, és természetesen történelmileg is más a polgárok viszonya a lőfegyverekhez. Vannak olyan lőfegyverek, amelyeket sportcélokra, vadászatra és egyéb célokra használnak. Szeretnék visszatérni néhány olyan gondolatra, amelyet ön is megemlített, és lesznek még módosítók is. Ami a jelöléseket illeti, úgy gondolom, nagyon fontos, hogy minden alapvető lőfegyver alkatrész meg legyen jelölve. Így ö, tudunk minden alkatrészt szétszedni és később újra összerakni. Ennek révén fel tudnánk lépni az illegális fegyverhasználat ellen. Ezen kívül ez segítene a hamisított fegyverek elleni fellépésben is. Úgy gondolom, hogy Viki nagyon jó munkát végzett, legalábbis ami a legjobb gyakorlatok és információk cseréjét illeti. Bármi, ami hozzájárul az ágazat átlathatóbb betételéhez, az nagyon fontos számunkra. Természetesen a polgárok védelmében is fontos szem előtt tartani, hogy vannak olyan polgárok, akik sportcélokra vagy vadászatra használják ezeket a lőfegyvereket, és ők teszik ki a többséget. Van egy másik javaslat a folyamatos felügyeletre irányulva. Azt gondolom, hogy ez lenne a legelső próbatétel, a legelső lépés. És ezután tudunk az egyes országok helyzetéhez igazodni, de a legfontosabb az a legelső próbatétel. Ennek azonosnak kellene lennie az összes államban. Ami az orvosi vizsgálatokat illeti, eh, tudjuk, hogy az egyének mentális egészségének eh, kellően szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy lőfegyver lehessen a birtokokban. Ami a múzeumokat és a gyűjtőket illeti, véleményem szerint itt még további erőfeszítésekre van szükség, szét kell választani ezt a két kérdést. A múzeum egy dolog, a gyűjtő pedig egy másik. A múzeumoknak olyan fizikai megjelenésük, épületük van, ahol kiállítják ezeket a lőfegyvereket. Másrésztről a gyűjtők magánemberek, tehát ők rendelkeznek egy gyűjteménnyel, karbantartják ezeket a fegyvereket, és ahogy Viki is nagyon jól tudja, egyetlen helyen sincsen elfogadott definíciója annak, hogy mit jelent a fegyvergyűjtő fogalma. De ez nem akadályozhat meg minket abban, hogy megkülönböztessük a múzeumokat, illetve a magángyűjtőket. Objektíven megnézve, a múzeumok esetében sem kellene torzítani a szabályokon, de ami a gyűjtőket illeti, itt előállhat néhány kihívást jelentő helyzet. Ami az online értékesítést illeti, én úgy érzem, hogy a bizottság kezdeti javaslata igen érdekes volt. Esetleg találhatnánk olyan kompromisszumot, ahol a lőszereket kizárnánk ebből az értékesítésből, de a lényeg úgyis az lesz, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy kivette meg az adott fegyvert. Ezt egy harmadik félnek, egy hatóságnak kell megtennie. Nem lehet az első két fél egyike sem. Szükség van a harmadik fél kontrolljára. Tudnunk kell, hogy kivett meg pontosan milyen fegyvert és milyen célból. Ezért gondolom azt, hogy egy állami hatóságra van szükség, amelyik harmadik félként lép közbe, ellenőrzi a fegyvervásárlás legitimitását, és a fölött is őrködik, hogy megfelelő legyen az adásvétel folyamata. Ami az A7-est illeti, itt szerintem egy egységes definícióra lenne szükség. És itt most nem a replikákkal foglalkozunk, hiszen azok sem egyértelműen meghatározhatók. És ez a szabály eh, nem oldja meg azokat az ellentmondásokat, amelyekről már beszéltünk. Objektív elemekre lesz itt szükség, véleményem szerint, és eh, nem csak eh, zavaros kritériumokra, tehát arra, hogy az egyik lőfegyver úgy néz ki, mint egy másik. Mik lehetnének ezek az objektív kritériumok? Előállhat egy olyan helyzet például, ahol eh, az alkalmazási terület eh, szűkülhet a mostanihoz képest, és ez eh, megváltoztathatná az egész helyzetet, és rendkívüli módon lekorlátozná a szabályozás hatáját, de meg kell néznünk a jogi kérdéseket, és mindehez türelmesen kell hozzáállni. Objektív adatok alapján kell eljárni, és így tudjuk csak megválaszolni ezt a kérdést. Ami a fegyverek működésképtelen tételét illeti, szerintem itt a legfontosabb a nyomon követhetőség. Meg kell győződnünk arról, hogy a fegyvereket nem teszik ismét működőképessé. Ugyanis ha egy ponton bekerült az adatbázisba, hogy egy fegyver már nem működőképes, gondoskodnunk kell arról, hogy ez így is marad. Biztos vagyok benne, hogy az irányelv hatáján belül ezt nehéz lesz megoldani, de egy olyan kritériumra van szükség, amely lehetőséget ad az ellenőrzésekre és a deaktiválás meglétére. Nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot nyomon tudjuk követni. Ezek tehát az általános megjegyzéseim, és úgy gondolom, hogy Viki nagyon fontos megjegyzéseket tette, amelyekkel egyetértek, és nagyon szívesen együttműködöm a többi eh, árnyék előadóval és másokkal is azokban a kérdésekben, amelyeket az imént felvetettem. Ezt szem előtt kell tartani, hogy ez a jelentés szerintem eh, nagyon pozitív, és azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos eszmecsere is nagyon pozitív volt. Tudom, hogy nagyon sokat kell még ezen dolgoznunk, de nagyon eh, jó irányba haladtunk. Köszönöm az együttműködést. Most következik az ALDE frakció. Köszönöm először is, szeretnék gratulálni Vikinek a jelentés tervezethez. Szerintem ez kiváló kiindulási alap további munkánkhoz, ez rendkívül fontos jogszabály ügyében. Cseh állampolgáraktól pozitív e-maileket kaptam, azt látják, tapasztalják, hogy az Európai Parlament jó irányba halad ez ügyben. Az különösen üdvözölték, hogy az érintetteket meghallgatjuk, meghallgattad az Európai Bizottság első javaslatával kapcsolatban. Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, ahol még szerintem lehet finomítani a szövegen annak érdekében, hogy a jelentés szövege közelebb kerüljön ahhoz, ami szerintem egy ideális megoldás lehet. Teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, hogy a félautomata fegyvereket e, átsoroljuk, illetve tisztázzuk ezt a kategóriát. Egy hetedik kategória létrehozása szerintünk is jó lenne a az automata fegyverekhez hasonló félautomata fegyvereket e, kellene ugyanis e, ez az elétől kezdve problémás volt ezek kategorizálása, nagyon sok kérdést vetett fel több kérdést tett fel, mint amennyi megoldást kínált a bizottság eredeti javaslata. Nagyon sok gyakorlati problémát vetett fel ennek a végrehajtása. Van ugyanakkor egy további javaslat a fegyverek besorolásával kapcsolatban a bizottság szövegében. Az A6-os kategória azok a félautomató fegyverek, amelyeket automatából e, alakították, ezeket tiltanák. Nos, az átalakított e, fegyverek, az átalakítás folyamata ügyében. Ezt nem osztom a véleményedet, hát ugyanakkor ebben az esetben szerintem tisztázni kellene a javaslatot, éppen ezért módosító javaslatokat is benyújtuk majd a jelentés ezen részéhez. Elmagyaráznád esetleg bővebben, hogy pontosan eh, hogyan vélekedsz erről a kategóriáról. Ami az egyéb rendelkezéseket illeti, örülök a fegyver vagy lőfegyver fogalom meghatározásának a, a hatás talanított fegyverekre, a távértékesítésre, az online értékesítésre és az orvosi ellenőrzésekre vonatkozó javaslatokkal mind-mind egyetértek. Úgy érezzük, hogy a tagállamnak valóban rendkívül esetekben igenis lehessen kivételt alkalmazniuk. Az eredeti bizottsági javaslatból hiányzott ehhez, és örülök annak, hogy a Viki jelentésében ez most már megjelenik. A közintézmények, például egyetemek, múzeumok esetében, esetleg magáncégek esetében is előfordulhat eh, akkor, hogyha a védelmi ágazatban vagy a biztonsági cége, dolgozó vagy a biztonsági cégről van szó. Az információcsere tagállamok között fontos, az egy, egyik legfontosabb intézkedés, amelyet az új szövegnek meg kell erősíteni a tekintetben. A kérdésem a következő. Az a lőfegyver tartási engedélyek visszautasításával kapcsolatos adatcsere ez pontosan milyen hozzáadott értéket képvisel, mivel indoklod ennek a szükségességét. <clears throat> A fegyverek megjelölése eh, a, a legfontosabb elemek, eh, alkatrészek eh, megjelölése terén szeretnénk, hogyha ezek az új intézkedések csak akkor lennének alkalmazandóak, hogyha az irányelv életbelépését követően ele, előállított fegyverek esetében tennénk ezt kötelezővé, tehát nem lenne visszamenőleges hatály. Köszönöm, eddig is jó volt együttműködni, remélem ez a jövőben is így marad. Grazie, e passiamo, non c'è... Köszönjük szépen. A GUE részéről nincs itt senki. Akkor a zöldek következnek, tessék. Président, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Viki, először is szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, amelyet elvégzett ebben a témában. Természetesen rendkívül érzékeny ez a téma, és láthattuk azt is, hogy a polgárokat is mozgósította a téma. Egyesek attól félnek, hogy a a szabadságjogaikat korlátozzák, ők a vadászok és a sportlövészek. Másrésztről a rendőrség elmagyarázta nekünk azt, hogy egyre súlyosabb a probléma, és egyre fokozódik a fegyverkereskedelem, és ezért egyensúlyt kell találni az egyéni szabadságjogok védelme, er, ezzel foglalkozik a parlament, másrésztről pedig a közérdek és a közbiztonság között. Soha nem könnyű ez az egyensúlyteremtés, ezért köszönöm az elvégzett munkát. És Külön örömet okozott nekem a számos meghallgatás megszervezése, amely lehetővé tette az egyes álláspontok közelítését, és azt, hogy az érintett felek megértsék egymást. És természetesen meg kell különböztetni a becsületes polgárokat a terroristáktól, és nagyon lényeges, hogy senki ne vádolja a vadászokat vagy a sportlövészeket azzal, hogy a terroristák vagy a gyilkosok cinkosai lennének. És ezzel párhuzamosan segíteni kell és lehetővé kell tenni a rendőrségek számára, hogy lesújtsanak a fegyverkereskedelemre, és hogy ne folytathassák tovább a tömeges merényleteket az elkövetők. Általánosságban támogatjuk és támogatni is fogjuk ezt a jelentést, különösen a fegyverek tárolására és az online vásárlásra vonatkozó elemeket, és figyelni kell a gyanús vásárlásokra is. Ezen kívül egy adatcsere platformot is meg kell teremteni. Ezeken természetesen még finomítani kell, de az alapgondolatot jónak találjuk az átalakított fegyverek témájában is egyetértek. És szükséges még elmondani azt is, hogy a replikákra is ki kellene térni. Egyértelmű, hogy a bizottság nem a megfelelő meghatározással állt elő, nem lehet összemosni egy játékfegyvert, egy replikát és egy valódi fegyvert. Elnézést kérek, de azt kell mondjam, hogy komolytalan, vagy legalábbis jogi szempontból nem megvalósítható a bizottság elgondolása. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy egyes replikákat át lehet alakítani valódi fegyverré, és ekkor ezek már veszélyesek új fogalmakra van szükség, új szavakkal kell leírni ezeket a replikákat annak érdekében, hogy ezeket ne lehessen valódi lőfegyverként használni. E, eltér a véleményem a működésképtelenített fegyverek e, területén, e, hogyha egy olyan rendeletet alkotunk, amely meghatározza azt, hogy ez hogyan történjen, akkor annak mindenre vonatkoznia kell a korábbi fegyverekre is, és úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy így kell majd alkalmazni ezt a jogszabályt. Különösen a finn kollégáktól hallottam, hogy fontos számukra, hogy a fegyvertartás lehetősége megmaradjon. Ezzel nekem semmi problémám, ez teljesen logikus, ugyanakkor mégiscsak lehet fegyverkontrollt megvalósítani, például a tárolásra vonatkozhatnak olyan szabályok, amelyek közben nem sértik senkinek a szabadságjogait sem. És ez nem akadályozza meg azt, hogy kereteket teremtsünk. Ami a fegyverek ajándékozását illeti kiskorúak számára, ugyanannak a szabálynak kellene vonatkoznia a fiatalokra is, de ez nekem problémát okoz, hiszen itt kiskorúakról van szó. Nem az a probléma, hogy itt most egy ajándékról van szó, ugyanúgy meg kell vizsgálni ezt is, mint a, a vásárlás vagy a birtoklás kérdését. Nem fogom elismételni azt, amit kollégám mondott a múzeumok és a magángyűjtők közötti különbségről. Montpellierben is előfordultak olyan ö, problémák, amelyek abból eredtek, hogy korábban ö, egy gyűjtő ö, birtokolta az adott fegyvereket. Én egyetértek azzal, hogy különböztessük meg a magángyűjteményeket a múzeumoktól és az állami gyűjteményektől. Ugyanakkor zárásként azt szeretném elmondani, hogy a félautomata és automatává alakítható fegyverekkel kapcsolatban eh, én mindig azt gondoltam, hogy ezek nehezen meghatározhatóak, de a rendőrségek nagyon egyértelműen fogalmaztak ezzel kapcsolatban. Azt mondták, hogy nekik eh, gondjaik vannak eh, bizonyos típusokkal, például a kalasnyikovokkal, vagy más olyan fegyverekkel, amelyeket az interneten megtalálható ö, alkatrészekkel, automatával lehet alakítani. Tehát nekem problémám van ezzel a B7-es kategóriával. Nagyon sokat beszéltünk már erről. Tudom, hogy egyesek azt szeretnék elérni, hogyha a félautomatá fegyverek megmaradhassanak az eredeti osztályozás szerinti csoportjukban de azt hiszem, hogy ezen a kérdésen dolgozni kell, és még finomítani kell a definíciót, ugyanis különösen a rendőrségek számára fontos ez. És ezeket szerettem volna elmondani, de még egyszer köszönöm az elvégzett munkát, és várom az árnyékelődők következő ülését, hogy előre tudjunk lépni a konszenzus irányába. E Köszönjük szépen, az EFDD részéről nincs itt senki. Akkor az ENF frakció következik. Köszönöm, elnök úr. Wikifor nagyon jó munkát végzett, amely a polgárok aggodalmaira megpróbál választ adni. Egy, az egyes módosítóindítványt védenünk meg eh, egyetlenként igazából a civil társadalom képviselőivel, illetve a sportlövőkkel, vadászokkal és a gyűjtőkkel is egyeztettünk. Örülünk annak, hogy a tagállamoknak nagyobb eh, mozgásteret adnak például a tárolásra vonatkozó szabályok tekintetében. Eh, a gyűjtők kapcsán a 14-es módosítóját támogatjuk, mert úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság arra utalt, hogy ez milyen veszélyeket jelenthet. Toulouse esetet említették, egy magángyűjtőről volt itt szó, de alapvetően arról volt szó, hogy őt kirabolták, egy gyűjtött rossz kezekbe ez a fegyver. a a tagállamban a kereskedő ö, igazából nem meghatározódott, ö, a, a közvetítő igazából ö, például az igazi eladót és a vevőt hozza kapcsolatba, de ennek a, ennek ö, a definíció egyáltalán nem egyformán, alakos egyáltalán világos, ezért a vonatkozó cikk törlését javasoljuk. Ami a nyomon követhetőséget illeti, illetve azt, hogy regisztrálni kell a lőfegyvereket, ez már rögtön okoz egy óriási problémát, lehet, hogy nem minden tagállam a problémás ez, de lehet, hogy csak Franciaországban, de ugyanis mi azt hallottuk, hogy a francia lőfegyver nyilvántartás nagyon nehéz erre a célra igazából felhasználni. Nem mi mondjuk az ELNE e frakció, hanem a szakértőktől ezt hallottuk. Alapvetően tehát a tagállamok közötti ö, ö, fegyver dossziét, cseréket, ez igen csak megnehezíthet, éppen ezért a jelentésében ezt világosabbá kell tenni. Az online értékesítés 21-es módosítónál tartunk. Itt ez ellentmond az online vásárlás alapvető elvének, hiszen a távértékesítés, az online értékesítés pontosan azt jelenti, hogy az eladó és a vásárló nem találkoznak személyesen. Nyilván ön jót akart ezzel, de hát a vásárló és az eladó alapvetően nem találkozik. Hát pont ettől távértékesítés. Hát akkor működhet ez a javaslat, hogyha ugyanabban az országban van mindkét fél. Ami a jelölést illeti, a jelentésében azt javasolja, hogy törölhetetlen módon jelöljék meg a legfontosabb alkatrészeit minden lőfegyvernek, a gyártás országa és sorszám például. Ez is rögtön két problémát vet fel. Egyes alapvető részek, például a, pisztolyoknak maga a teste műanyagból készül sokszor, így tehát ezt ki lehet belőle csiszolni. Arról is beszél, hogy már legyártott fegyverek értékét, hogyha utólagosan próbáljuk jelölésre látni őket, ez jelentősen befolyásolhatja. A 77-es módosítóval kapcsolatban az A6-os kategória tisztázását nem javasolja. A automata fegyverből félautomatává alakított lőfegyverek tiltását javasolná ez, miközben ez a sportlövők körében nagyon sok több tagállamban is igen népszerű. Ez elképesztő károkat okozhatna, nyilván kártalanítani kellene azokat, akiknek az ilyen illegális eltett lőfegyverét elkoboznánk. Az elmondatokat természetesen majd vonatkozó módosító indítványokban is megpróbáljuk leírni. Úgy érezzük, hogy a fegyverkereskedelem elleni harc, igen, fontos, hogy megőrizzük az ilyen Európában már sajnálatosan um, előfordult eseteket, ugyanakkor egy iszlámista fanatikus vagy a maffia uh, nem így megállítandó, hiszen semmiféle európai határt, sőt az európai külső határt eh, sem tudjuk eh, lezárni. A szakértők is azt mondták, eh, hogy nem ez a legjobb módja a csempészetnek és az összes veszély megoldásának. Köszönjük az árnyék előadók nevében a sor végére értünk. 12 kollega két szót, mivel nagyon korlátozott idő áll rendelkezésünkre, így sajnálatos mondom, azt kell mondanom, hogy mindenkinek csak egy, azaz egy percet tudok adni, hogy aztán még meghallgathassuk az Európai Bizottságot és Ford, uh, uh, Ford asszonyt is. Thank you very much, Mr. Chair. I would have liked to speak in... Köszönöm szépen. Máltaiul szeretnék beszélni, hiszen Máltán rendkívüli módon érdekelnek, érdeklődnek ezen a ezen kérdések iránt, de mivel technikai kérdésekről van szó, talán inkább mégis angolul. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, szerintem megfelelő megközelítést alkalmazott a jelentéstevőnk. Annak a törlése, hogy a legális fegyvertartók és a terroristák bármi között bármiféle kapcsolat lenne, és az, hogy töröljük a kapcsolatra való utalást a gyűjtők és a bűnözők között egy nagyon megfelelő lépés. Továbbá az ötös cikk egy monitoring rendszert javasol, ezt is jónak tartom, hiszen ebben orvosi ellenőrzések is szerepelnek, szemben a bizottsági javaslattal, amely jóval merevebb volt. Köszönöm Ford asszonynak, hogy odafigyelt a máltai szereplőkre is a szöveg megfogalmazásakor. Emellett definiálnunk kell a kulcsfontosságú elengedhetetlen komponenseket. Olyan szövegre van szükség, amely egyértelmű, nem értelmezhető többféle módon, és a szöveg egyéb elemeire is igaz ez, és ahol semmi nem indokolja a jelenlegi helyzet fent, ö, megváltoztatását, ott azt fent kell tartani. Köszönöm szépen. Mici képviselő, köszönöm szépen. Én is egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy eh, Vicky Ford kiváló, kiegyensúlyozott jelentést készített, de még rengeteg munka vár ránk, hiszen nagyon sok érdeknek kell eleget tenni. Ami a gyűjtőket illeti, szerintem nem indokolja semmi azt, hogy a gyűjtőket is a jelentés hatája alá soroljuk, hiszen ha a jelentős hatája, illetve a jelentés célja az, hogy egyensúly teremtsen a biztonság és a fegyverek hozzáférhetősége között, akkor a gyűjtők terrorista támadásokkal való összefüggésbe hozatala nem megfelelő. Szerintem látnunk kell, hogy a gyűjtők elsősorban kisebb fajta múzeumok. Fontos, hogy megfelelő jogi definíciót alkossunk arról, hogy mik, illetve kik ezek a gyűjtők, talán az ő esetükben is érdemes lenne engedélyeket kiadni a jobb ellenőrzés céljából. Fontos, hogy ne vegyük őket egy kalap alá a terroristákkal, ami az online vásárlást illeti, rövid megjegyzésem lenne, nem szabad diszkriminálnunk az olyan tagállamokat, amelyek szigetegen találhatóak, hiszen az ő esetükben az online értékesítés az egyetlen fegyverhez való hozzáférési mód, itt eh, nyilván ellenőrzésre van szükség, ugyanúgy, ahogy Máltán is működik a rendszer, a rendőrség ellenőrzéseket végez, és ez működik. Halahau képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Fordasszonynak a kiváló munkát. Vannak olyan részletek, ahol szerintem még tovább javítható a szöveg. Nagyon jól tette azt, hogy a bizottság javaslatát elutasította, mi szerint egy új A7-es kategóriát kellene létrehozni, ugyanakkor azonban az A6-os új kategóriát is el kell utasítanunk, hiszen ez azt jelentené, hogy az automata fegyverekből létrehozott félautomata fegyverekre is tiltást mondanánk ki. Ez nagyon súlyos következményekkel járna azon polgárokra, akik már ilyen fegyvert birtokolnak. Nagyon nehéz lenne továbbá definiálni és egymástól megkülönböztetni az ilyen lőfegyvereket. A 13-as módosítóban a jelentéstevő azt javasolja, hogy a gyűjtőknek lehetővé kell tenni, hogy az A-kategóriás fegyvereket megtartsák. Ez jó, de nem elégséges. Fontos lenne, hogy az ilyen fegyverek értékesítésére is engedélyt adjunk. Végül pedig a fegyvertartási engedélyekre vonatkozó időbeli korlátozásokat is el kellene utasítanunk, hiszen ezek nem növelik a biztonságot, csak a bürokráciát növelik. Köszönöm. Köszönjük, Kárász képviselő. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni azt, hogy ilyen kiváló munkát végzett a jelentéstevő, de köszönöm szépen a kollégáknak is, hogy ilyen tárgyilagosan állnak hozzá a vitához. Ha megnézzük, hogy olyan kollégák, mint például Obermeier kolléga és mások milyen cikkeket küldtek körbe, miközben nincsenek is itt az ülésen, akkor látható, hogy ezt az irányelvet arra használják fel, hogy az EU-t rossz fényben tüntessék fel. Ezzel szemben úgy tudunk fellépni, hogy tárgyilagos vitát folytatunk a bizottsági javaslat alapján. Ezt meg is tesszük itt most, és a jelentés tevő munkája is hozzájárul ehhez. Világosra kell tennünk azt, hogy a legális fegyvertartás tartás nem jelent veszélyt a biztonságra nézve. Különbséget kell tenni a bűnözők általi visszaélés és a rendeltetésszerű fegyverhasználat között. Nagyon fontos, éppen ezért az is, hogy a fegyverek tulajdonságait is ne azok külalakját vagy megjelenését helyezzük előtérbe. Ezért is örülök annak, hogy Paul Rübig is itt van, hiszen ő másféle hagyományt, másféle tapasztalatot képvisel, mint én, mégis egyetértünk egymással ebben a kérdésben. A jelentéstevő is felhívta a figyelmet arra, hogy a különbségeket szem előtt kell tartani, kölcsönösen el kell ismerni azokat, és majd ezen, külön, ezen különbözőségekből adódóan nyilván módosításokat fogunk benyújtani, és köszönöm egyébként, hogy meghosszabbították a módosítók benyújtási határidejét. Köszönjük, Schwab képviselő. Elnök úr, rövidre foghatom a mondandómat, csatlakozom ahhoz, amit Kereszt kolléga mondott. Ha megnézzük, hogy miket küldenek nekem hétről hétre a választókerületből a polgárok, ha megnézzük, hogy a bizottsági javaslat hogyan alakul, hogyan néz ki, ha megnézzük azt, amit Koreca Bélt asszony mondott, akkor nem csak, hogy tárgyilagosan kell erről vitázni, hanem a lényeges pontokat kell kidomborítani, olyan módon kell kialakítani az európai megközelítést, hogy Európa szerte ugyanolyan biztonsági szintet éljünk el. Erre mindenképpen szükség van, függetlenül attól, hogy a brüsszel és párizsi terrortámadások újra és újra vitát szítottak ebben a témakörben. Nagyon fontos, hogy az online értékesítésben azon az úton induljunk el, amelyet a jelentéstevő is javasolt. A fegyvertartási engedélyezést hagyjuk meg a tagállami kompetenciák körében, hagyjuk meg úgy, ahogy azok most működnek. Ami pedig a kategóriákat illeti, itt teljesen tárgyalagosan, objektívan meg kell vizsgálni a helyzetet, nem szabad senkit hátrányos helyzetbe hozni. Úgy látom, jó úton haladunk, és köszönöm mindenkinek a konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen. Még viszonylag hosszú a lista. Grapéni, Szenalova, Pospisil, Dalton, López, Istoris és Jakonszeri képviselők kértek még szót. Legyenek rövidek, kérem. Uh, ah, sorry. <laughs> merci, euh, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Igen, nehéz lehetett, hiszen igen, érzékeny ez a téma is és természetesen szem előtt kell itt tartani a terroristák kérdését is, de a rendőrség is felhívta arra a figyelmet, hogy a legális és az illegális piacok között igen nagy az átjárhatóság. Az előadó asszony egy olyan témáról lenne jó, ha beszélne, amelyben talán egyetértünk, de mégis szükség lenne némi pontosításra, mert ez problémákat okozhat. A lőfegyver definíciója kisé még eh, meghatározatlan, de a létfontosságú eh, alkatrészek eh, definícióját sem ártana még egy kicsit kidolgozni. Az orvosi vizsgálatok területén természetesen ezekre szükség van, és pontosítani kéne azt is, hogy az A és a B kategóriák hogyan néznek ki, és természetesen a műszaki kritériumokon is lehetne még javítani, de általánosságban jó irányba mutat a javaslat. Ugyanakkor több problémám van a bizottságnak azzal a javaslatával, amely teljesen ellentmond annak, hogy ezt a szöveget most felülvizsgáljuk, és vannak még következetlenségek is a szövegben. Az önvédelemre használt fegyverek definíciója számomra nehezen elfogadható, és ugyanilyen a múzeumok és a gyűjtemények összemosása is. Végül pedig csatlakozom ahhoz, ami elhangzott a kiskorúak kapcsán. Szerintem túlságosan széles ezeknek a definíciója. Köszönjük, Grappini kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon nehéz is ez a jelentés. Azt láthatjuk, hogy az árnyék előadók és az előadó is mélységében tanulmányozták ezt a témát. És igazuk is volt, amikor azt mondták, hogy most a nagy közönség számára is elérhetővé kell ezt tennünk, ugyanis sokan félreértik a témát. Mi nem akarjuk korlátozni a polgárok szabadságát, épp ellenkezőleg ezt kívánjuk megvédeni. Négy kérdésem lenne. Meglepett az, hogy a bizottság kezdeti szövegében semmi nem szerepel a fizikai és mentális követelményekről. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy itt orvosi vizsgálatra van szükség. A bizottság képviselőivel e Strasbourgban meg is vitattam, ez is meglepő számomra, tehát hogy 18 évesnél fiatalabbak számára fennáll az a jog, hogy vadászati célra lőfegyvert tartsanak. Ez hihetetlen, ezt én nem tudom elfogadni, és be is fogok nyújtani ebben az irányban egy módosítót. El tudjuk fogadni azt, hogy sportlövészek lehetnek, de vadászati célú fegyverek kiskorok számára ez elfogadhatatlan. Aztán a nyomon követhetőség kinél van jelenleg az adott lőfegyver, csak akkor lehet használni ezt a fegyvert, hogyha engedély van rá, de ugyanakkor egészségügyi igazolásra is szükség van, enélkül ugyanis problémákba ütközhetünk. Ezeket a javaslatokat mind be fogom nyújtani írásos formában is, és valóban pontosítani kell az online értékesítésre vonatkozó részt. Nagyon fontos megvizsgálni hogy a közvetítőknek milyen az álláspontja, ez lényeges ugyanakkor. Spravodajce za odv- obrovsky odvedenou práci, za pozměňující návrhy, které tu zprávu význam. Köszönöm szépen. Rengeteg munkát végzett uh, eh, Fordasszony, azt hiszem, hogy ehhez kétség sem férhet. Hogyha valóban az a célunk, hogy az Európai Unióban nagyobb biztonságot garantáljunk, valóban kellően jól szabályozzuk a lőfegyverek piacát, akkor ehhez a megfelelő intézkedésekre van szükség, különben az ellenkező célt érjük el. Nem szabad nyilván elkobozni, vagy egy olyanoktól a lőfegyvereket, akik fizikailag és mentálisan is teljesen rendben vannak. Csehországban például a fegyvertulajdonosok körét, hogyha korlátozni kívánjuk, akkor majd az évrealitás útjára lépnek sokan. Ez nyilván nem célunk. Az A7-es kategóriával kapcsolatban alapvetően egyetértek a jelenlegi javaslattal, mégis az A6-os kategórián módosítani kell hogyha átalakított fegyverekről van szó, és ezt ellenőrizték, akkor szerintünk minden rendben van, és nincs további tennivaló. Erre vonatkozó módosítokat majd benyújtunk. Postpisil kolera következik. Děkuji pěkně, pane předsedo. Už to mnoho bylo řečeno, já chci pouze podpořit základní tezi, že zpráva paní Ford jde správným směrem. Köszönöm szépen. Ford asszony jelentése alapvetően jó irányba mutat. Csehországban óriási vita folyik ez ügyben. Soha nem látott érzelmeket korbácsol. Eh, ez az ügy Európa ennyire még soha nem került a közfigyelem középpontjába. Az irányába az A7-es kategóriát megoldani látszik, de az A6-os kategória továbbra is problémásnak tűnik. Reméljük, hogy Fordasszony meg tudja világosítani számunkra ezt. Alapvetően az illetékes szervek ellenőrzése alá tartoznak az ide tartozó fegyverek, hogyha jelenlegi formájában fennmarad az A6-os kategória, akkor kb. 60 ezer legális félautomata lőfegyver válna egyik napra a pillanatra törvényen kívülivé. Ezért, hogyha ilyen szabályt kívánunk elfogadni, akkor annak arra nagyon jó okunknak le, lennie, ezért én azt javaslom, hogy jelenlegi formájában az A6-os kategóriát szüntessük meg. A fegyver minden egyes alkatrészének megjelölése pedig nem lett visszamenőleges hatúja. Thank you very much, uh, Chair. Dalton úr, köszönöm uh, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is az elvégzett munkáért. Uh, a az érdeket felekkel nagyon széles körben konzultált, és nagyon jó egyensúlyt teremtett. A 81-es és 85-ös módosítókat én nyújtottam be, és remélem, hogy ez át fog jutni a plenárison is, mert az én régióm számára ez nagyon fontos. A létező kiskapukat próbálja az előadó bezárni, a bizottsági szöveg javításával, és azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett egy nehéz témában, de még mindig aggaszt engem a bizottsági szöveg általános irányvonala. Remélem, hogy át tudjuk ezt kisé alakítani. Szerintem a jogszerű tűz lőfegyverekre kellene koncentrálni, de mit kezdünk az illegális fegyverekkel, amelyekről nem tudunk semmit, nem tudjuk őket nyomon követni? Az illegális lőfegyvereket meg lehet mégiscsak találni. Láttam laboratóriumokat, amelyek képesek voltak erre, de ezek sokszor határon átnyúló módon kerülnek használatba, és nem olyanok által, akik tisztelnék a törvényeket. Tehát nem szabad büntetni a legális lőfegyver birtokosokat csak azért, mert nem tudjuk megoldani az illegális fegyverek problémáját. Köszönjük, Dalton képviselő. López Isturic képviselő. Köszönöm, elnök úr. Megértem a vadászok dühét. Spanyolországban is így reagáltak a bizottság javaslatára. Megértem, hogy egy spanyol számára, akinek évek óta rányitották a figyelmét a terrorizmus problémáira, szeretnénk megosztani az ezzel kapcsolatos tapasztalatunkat, amennyiben ez szükséges. Hogyha ez a jogszabály végül megszületik majd, akkor erre készen állunk. Köszönöm Viki Fordnak az elvégzett munkát, nem egyszerű megváltoztatni a meglévő szabályokat, és nagyon technikai jellegű is volt ez a javaslat. De az olyan elemek, mint például az, az információcsere esetében. Franciaországban itt vannak hiányosságok, de Spanyolországban nem ez a helyzet. A Guardia Civil nagyon jól tudja ellenőrizni a lőfegyvereket. És a, az engedélyek rendszere is Spanyolországban már évek óta jól működik. Komolyan meg kell néznünk ezeket a feltételeket, és nagyon örülök annak, hogy Viki javaslata, ha nem is old meg minden kérdést, de mégiscsak a helyes irányba mutat. A német és osztrák kollégáknak jobban kellene figyelniük, koncentrálniuk erre a javaslatra, és elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, és köszönöm az elvégzett munkát. Kiitoksia. Tästä tulee vahva statement siihen Köszönöm szépen. Egy egészen határozott vélemény van készülőben. A fő cél persze az, hogy az illegális fegyverek ne terjedjenek tovább, ez az alapvető elgondolás, de vannak különböző nemzetállami problémák. Ezt részben már figyelembe veszi a szöveg. A hatos cikket említeném itt, mint egy nagyon fontos szövegrészt. Szerintem azonban itt túl messzire megy a szöveg. és az önvédelem fogalmát is ki szeretném emelni. Nagyon nehéz ennek a fogalomnak az értelmezés, az interpretációja. Köszönöm. Bene, grazie, abbiamo finito gli interventi, abbiamo ancora qualche minuto. Köszönöm szépen, ezzel a felszólalók listájának a végére értünk, van még néhány percünk. A bizottság részéről kaphatnak még szót, akik szót kérnek, és utána a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr. Talán egy-két perc. Úgy érezzük, hogy Ford asszony jelentése több olyan elemet is ta- tartalmaz, amely tényleg javítja az Európai Bizottság eredeti javaslatát. Az irányelv alkalmazási köre vagy hatája a múzeumok kapcsán e, jogos és indokolt esetben némi rugalmasság elképzelhető, ugyanakkor a gyűjtők esetében nem érezzük ezt indokoltnak. A gyűjtőknek ugyanolyan feltételek mellett e, tarthatnak lőfegyvereket, mint a sportlövők. Aktív lőfegyvereket tartanak otthon a gyűjtők, így hát nem értem, hogy miért ne kellene ugyanolyan feltételeknek eleget tenniük, mint a sportlövők. Az A kategória derogációival kapcsolatban értjük azt, hogy némely derogációra szükség lehet, de úgy érezzük, hogy a jelenlegi javaslatok nagyon rugalmasak, túlságosan is rugalmasak, korlátozandónak érezzük a jelenlegi szabályokat biztonsági okokból. De Persze ugyanakkor mondjuk a finországi tartalékosok esete ez teljesen érthető és nem megoldhatatlan probléma. Ami a félautomata fegyvereket illeti, azon a félautomata fegyverek, amelyekkel, amelyek a katonai jellegűek, vagy vannak olyanok, amelyekkel valódi vérfürdőt lehet rendezni, tömeges gyilkolást lehet végezni, például az izraeli hadseregből érkező fegyverek, amelyeket aztán félautomatává alakítanak át, úgy érezzük, hogy ez továbbra sem lehet magán kezekbe, mert egész egyszerűen nem oda tartodik, ez katonai technológia, és ennek ott állják. Köszönöm, ennyit szerettem volna röviden elmondani, elnök úr, köszönjük. Most pedig Viki Fordnak adom meg a szót, aki lezárja az eddigi vitát, parancsolja Viki. Rendben, megpróbálom rövidre fogni, de hát ugyanakkor a legfontosabb elhangzott dolgokra szeretnénk mégis érdemben reagálni. Excuse me if it's just the order that I've written down the points. On online sales. I... Online értékesítéssel kapcsolatban végsősorban mégiscsak valahogy valakinek ellenőriznie kell, hogy ki a vevő. Persze, hogyha nagyon távol a területekre ez nehézséget okoz, Anna Maria, akkor tegyél valami gyakorlati javaslatot, de hát az, hogy online értékesítés esetében nem ellenőrizik, hogy ki az igazi vevő, ez nekem problémásnak tűnik. A legtöbb országban van egy ilyen végső ellenőrzés, hogy valóban az a vásárló, aki, illetve a vásárló valóban jogosult lőfegyvert vásárolni a konkrét megfogalmazással kapcsolatban én nyitott vagyok. A hatástalanított lőfegyverek és azok nyomókövetése kapcsán Sergio, neked mondom, nem hiszem, hogy ez megoldja a hatástalanított fegyverek problémáját, hogyha egész egyszerűen megpróbáljuk őket nyomon követni. Mert vannak olyan hatástalanított fegyverek, százezrével, amelyeket tényleg nem lehet visszaalakítani, amelyeknek például a csövét egész egyszerűen úgy alakították katták át, hogy azzal már lőni többet nem lehet. Erről adatbázist létesítenek, hisz egyszerűen felesleges. Inkább arra kell odafigyelnünk, hogy a hatástanítás az tényleg nem visszafordítható. Pontosan mi is franciául a, a, a vonatkozó kifejezés? Tehát, hogy semmilyen körülmények között nem lehet visszacsinálni. Ami a legfontosabb alkatrészek megjelölését illeti, a szocialista előadó azt mondta, hogy minden fontos alkatrészt meg kell jelölni de pont egy olasz gyártó mondta, hogy ez nem működőképes. Szeretném, hogyha a szakértőkkel rágnánk át még egyszer ezt a kérdést, eh, hogy mit kell megjelölni. Nyilván a történelmi fontossággal bíró gyűjteményi darabokra nem vonatkozna ez. Ha már itt tartunk egyébként, a gyűjtői darabok esetében megpróbáltam különbséget tenni, hogy múzeum és gyűjtő. Hol kezdődik a múzeum és hol ér véget a gyűjtő. Attól tartok, hogy egész egyszerűen nem lehet a kettő között határt vonni. Túl sok az átfedés. néha a gyűjtő például lehet valamiféle szervezet vagy alapítvány, amely kvázi múzeumként működik, hisz mondjuk kiállítja. Ezért mondom, nem lehet a kettőt igazából elkülöníteni. Ezért javasoltam azt, hogy tényleg nagyon korlátozott esetekben lehessen engedélyt adni, és sokkal konkrétabbak legyenek azzal kapcsolatban, hogy pontosan eh, kiknek, eh, eh, kikre vonatkoznak ezek eh, a kivételek. Ezért mondtam, hogy hatos cikk értelmében vett eh, kivételez, pedig a múzeumokon szeretnék, hogyha teljes kivételként derogációkon működne ez. Szeretném, hogyha nagyon korlátozott esetekben lehetne ilyen kivételt tenni, és egyértelműen meg lefektetnénk, hogy pontosan milyen feltételeknek kell eleget tenniük az érintetteknek. Dita kérdése az információcsere kapcsán egy tagállami szerv hogyan osztja meg az információt, főként azzal kapcsolatban, hogy kinek utasították el a fegyvertartási eh, kérelmét. Pontosan erről fogunk az Európorral beszélni most ebéd során. Nagyon jó lenne, hogyha működne ez a rendszer, hogy az egyik tagállam közvetlenül bele tudna nézni egy másik tagállam adat bázisába. Attól tartok, hogy az Europolon vagy valamilyen kontaktpontokon keresztül működne csak. Az A6 A7-es kategóriákkal kapcsolatban Tudjuk, hogy az A7-es megfogalmazás nem működött, most ezek szerint az A6-os nem működött, a bizottság az izraeli lőfegyverekkel kapcsolatban. Az újonnan gyártott, hogy csak az újonnan gyártott lőfegyverekre vonatkozzon a jelölési, a megjelölési kötelezettség. Szerintem a legtöbb új termék már így is jelölésre kerül. Nem tudom, hogy viszonylag újonnan gyártott egy-két éves fegyverek miért maradnának jelölés nélkül, de persze a viszonylagos hatályt én is szeretném elkerülni, hiszen a antik fegyverekre vagy a történelmi tanulmányok szempontjából fontos eh, <clears throat> fegyverek esetében miért is lenne erre szükség. Nyilván nem az volt az én célom, hogy mondjuk a gyűjteményeket ne lehessen kibővíteni, akkor, hogyha a hatos cikk szerint engedéllyel bírnak, akkor miért is ne? De hogyha nyelvezet nem világos, akkor talán érdemes ezt újra gondolni. kiskorúak kapcsán euh, még euh, gondolkodjunk arra, hogy hogy tudunk kompromisszumra jutni. Ketten is felvetették az önvédelem kérdését, az önvédelmi fegyverek fogalmát. Az Egyesült Királyságon például Észak-Írországban azok, akik veszélyeztetve voltak, akiket megfenyegettek, e, más lőfegyvert is tarthattak, különleges lőfegyvereket is voltak köztünk a kollégáink közül. Tehát nem bárki aki azt mondja, hogy jaj, jaj, jaj, engem fenyegettek, eh, különleges lőfegyverre van szükség. Nyilván ez is csak egy nagyon korlátozott körét fedné le az embereknek, akik tényleg nagyon fenyegetve vannak. A replikákkal, tehát a másolatokkal kapcsolatban bármilyen olyan eh, fegyver, amelyet lőfegyveré lehet alakítani, az lőfegyvernek minősül. Az 1.1-es cikkben olvashatjuk, bármilyen olyan tárgy, amelyet lőfegyverré lehet alakítani, arra kiterjed ez, hogyha valóban egy játékszerű van szó, ennek nincsen a kinézetén kívül semmi közös pontja egy lőfegyverre, akkor nem. Köszönöm. Bene, grazie. Noi, uh, abbiamo... Köszönjük szépen. Ma délután három órakor találkozunk ismét. Emlékeztetőként és